Good afternoon, ladies and gentlemen, maybe good evening. Jó estét kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim! Kezdjük meg a különleges regiszterbizottsági ülésünket. Megnyitom ezt az extra ülésünket, és megkezdjük a napirend elfogadásával. A napirend eléggé rövid, ez egy külön ülés. Van-e bárkinek bármilyen megjegyzés a rendel kapcsolatban? Nincs, akkor elfogadtuk ezt a napirendet. Nincsen semmilyen bejelenteni valóm a regionális szakbizottság számára, így megkezdhetjük a fő napirendi pontunkat. Ez pedig nem más, mint eszmecsere Valdris Dombrovskis biztos úrral. A struktúrás reforma 2017-2020-as támogatási programjára irányuló bizottsági javaslatról. 2015. decemberében az Európai Bizottság az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy tervezetet küldött, amelyel egy 2017-2020-ra vonatkozó struktúrás reform program, támogatási programot hozna létre. Ez a program segít a tagállamoknak abban, hogy végrehajthassanak intézményi, strukturális és adminisztratív reformokat, beleértve ebbe e, olyan intézkedéseket, amelyekkel hatékonyan használhatják fel az európai alapokat a munkahelyteremtésre. A tagállamnak kell ezt igényelniük, és e, segítséget nyújtottunk az európai szemeszter ajánlásának végrehajtása során, illetve a tagállamok saját kezdeményezésükre is végrehajthatnak ilyen reformokat. A 165-ös cikk, illetve a 197-es cikket vitték alapul a szerződésből. Azt javasolják, hogy a több éves keretből 142,8 milliót a e, technikai segítségnyújtásból menjenek ki az erfdf ből A politikai e, testületén az Európai Parlamentnek sok időt szántak arra, hogy ezt megvitassák, de az elnökök érlek, értekezlete úgy döntött, hogy megosztja az illetékességet eh, ezen dosszié tekintetében. A regionális szabizottság lesz az illetékes szabizottság, az ECON az 54-es cikk, eh, az eljárási szabályzat 54-es cikk alapján véleményt fog adni. Az ITRE az 53 plusz bizottság szabály alapján fog véleményt adni. Azért hívtuk össze ezt a mai extra ülést, hogy Dombrovskis alelnök úr elmagyarázhassa ezt a javaslatot a szabadságunknak. Itt vannak a társjelentéstevők is körünkben, lesznek társjelentéstevők is. Van Nisztelrooy úr és Krél asszony ezek. Vannak árnyékjelentéstevők is körünkben, és a foglalkoztatásügyi bizottságból is van jelentéstevő, Sógor úr is itt van. Remélem, hogy jól ejtettem a nevét, mondja az elnök. A Költségvetési Szabizottságból Jan Albrecht úr lesz a jelentéstevő, őt is üdvözöljük. Sajnálatos módon az Ekkor Szabizottsági jelentéstevőt még nem jelölték ki. Erre majd a hónap során fog sor kerülni, valószínűleg a jövő héten. Még ebben a hónapban, remélem. Most megadom a szót Dombrovskis biztos úrnak, utána pedig a képviselőknek feltehetnek kérdéseket, megjegyzéseket tehetnek. Először a társjelentők, majd a jelentéstevők, utána pedig az árnyék jelentéstevők kapnak szót. Domrovskis úr, öné a szó. So, uh, Madam Chair, honorable members, uh, first... Tisztelt elnök asszony, kedves képviselők, először is köszönöm szépen a meghívást hogy megvitathassuk a strukturális reform támogató programot. Az Európai Bizottság a múlt héten fogadta el az ország specifikus ajánlásokat az európai szemeszter keretén belül. Tulajdonképpen ezek az ajánlások a strukturális reformok végrehajtására vonatkoztak, a tagállami gazdaságok modernizálására, a versenyképesség erősítésére, a befektetések ösztönzésére, a foglalkoztatás erősítésére, az életszínvonal emelésére, illetve a konvergencia erősítésére, nem csak a tagállamokon belül, hanem az EU-s tagállamok között is. Tudjuk már tapasztalatból, hogy a reformok működnek, azok a tagállamok, amelyek már végrehajtották az ambiciózus reformprogramjaikat, például Spanyolország, Írország, Portugália, korábban a balti államok, most felzárkózóban vannak, és többen közülük most az EU legmagasabb növekedési rátáival büszkélkedhetnek. Ez pedig új munkahelyeket, kevesebb szegénységet és kevesebb társadalmi perifériára szorult embert jelent. A reformok végrehajtása azonban nem kielégítő. A jelenlegi értékelésünk szerint a tagállamok korlátozott illetve részleges előrehaladást értek el az ország specifikus ajánlások végrehajtásában és a releváns reformok keresztülvételében. Világosan látjuk és tudjuk, hogy a reformok végrehajtása politikai bátorságot igényel, hiszen komoly érdekek feszülnek itt egymásnak mindennek meg lehetnek a költségvetési áldozatai, más reformok nagyon összetettnek bizonyulhatnak, és egyes országok sokszor kihívásokkal néznek szembe az administratív vagy intézményi kapacitásuk miatt is, ami nem, nem mindig elegendő. De az elmélet nem elég, a hatékony végrehajtás a legfontosabb. Tehát támogatni kívánjuk ezeket az országokat és ennek érdekében az Európai Bizottság proaktív megközelítést alkalmazott. Létrehoztunk egy strukturális reform támogató szolgálatot, és arra gondoltunk, hogy legyen egy erre vonatkozó eszköz, ez pedig a strukturális reform támogató program. A program célja az, hogy megerősítsük a tagállamok kapacitásait a reformok előkészítésére és végrehajtására vonatkozóan, nem feltétlen a gazdasági kormányzási folyamatokon belül, és a makrogazdasági kiigazító programokon belül, illetve az országi jelentésekkel kapcsolatos reformokat is támogatni kívánjuk, de más növekedést erősítő reformok végrehajtását is támogatjuk, amennyiben ezek megfelelnek az Európai Unió prioritásainak. A program segítséget nyújt az európai alapok hatékony felhasználásához is. Természetesen itt leginkább az európai strukturális alapokra és a befektetési alapra gondolunk. A program mind a 28 tagállam számára nyitott, csak kéréssel kell fordulniuk hozzánk. Vannak konkrét területek, amelyek eh, támogatást kaphatnak, eh, elég nagy a széles a skála a szolgáltatás orientált közfinan- közszolgálatok, a bevételek adminisztrációja, munkaerőpiaci és szociális politikák, növekedést támogató politikák, üzleti környezetet javító politikák, munkahelyteremtés, finanszírozáshoz való hozzáférés, és így tovább. A támogatást közvetlen a bizottsági szolgálatok nyújtják, illetve külső szolgáltatók, más tagállamokban működőek, amelyek mind-mind szakosodtak és ismerik a nemzeti szervezeteket. A hangsúly a gyakorlati helyszíni támogatáson van, képzésen, segítségnyújtáson. A bizottság támogató intézkedéseit a tagállamokkal szoros együttműködésben fogalmazza meg, tehát a kezdeti kérésen alapul majd mindez, és természetesen elemzés is következik. Ez azt jelenti, hogy a támogatást közösen fogadja el, kölcsönösen fogadja el a bizottság és a tagállam, és így a tagállam is magáénak érzi majd az elfogadott intézkedés sort. Természetesen azt mindig elmondjuk, hogy a finanszírozás, illetve erőfeszítés fölösleges megduplázását el kell kerülni. A meglévő növelő és technikai segítségnyújtásra vonatkozó támogatásokat kiegészíti ez az új támogatás, ugye más programokon keresztül is elérhető ilyen, a többéves pénzügyi kereten belül is, és van még más cselekvéseken belül a technikai segítségnyújtás, amelyet finanszíroznak más alapok. Tehát konkrétan hogy is működik majd az SSP finanszírozása. Konkrét pénzügyi borítékot gondoltunk létrehozni, 142,8 millió euróról van szó, 2017-től 2020-ig. Át csoportosítanánk a technikai segítségnyújtásra rendelkezésünkre álló központi alapokat a kohéziós, illetve a vidékfejlesztési területről. Ez azt jelenti, hogy az MFF nem változik, tehát az MFF-en semmilyen változást nem eszközlünk, és azt is fontos hangsúlyozni, hogy a tagállamok felé nyújtott technikai segítségnyújtásra vonatkozó erőforrások az operatív programokat érintően szintén maradnak ugyanúgy, tehát a kohéziós alapok, vidékfejlesztési alapok esetében minden ugyanígy marad, nem nyúlunk ezekhez a nemzeti allokációkhoz, nemzeti borítékokhoz. Mindenkit megnyugtathatok tehát arról, hogy a bizottsági szolgálatok az összeget így állapították meg, hogy figyelembe vették a technikai segítségnyújtásra vonatkozó igényeket a kohéziós, illetve a vidékfejlesztési politikában. Szeretnék a 2014 és 20-ig terjedő időszakra emlékeztetni, hogy itt 400 millió euróval több van még a technikai segítségnyújtásra, az ERBF, az ESF, a kohéziós alap és a vidékfejlesztési alap, ez a négy alap. A korábbi programozási időszakhoz viszonyítva. Tehát 400 millió eurós növekedés van a központi technikai segítségnyújtásra igénybe vehető finanszírozásban. A bizottság elemzéséből az derül ki, hogy még akkor is, hogyha ezt az átcsoportosítást végrehajtjuk, több erőforrás áll rendelkezésre a technikai segítségnyújtásra, mint a korábbi időszakban, a 2007-től 13-ig terjedő időszakban. Természetesen a költségvetési hatóságok minden évben ugye a bizottsági költségvetés tervezeteket ellenőrzik, és itt szerepelni fog az SSP-re szánt éves forrás. A tagállamok amennyiben kívánják, akkor a nemzeti borítékokból is átcsoportosíthatják ezeket a forrásokat az SSRP-hez, így kérhetnek még több technikai segítségnyújtást. Ehhez a vonatkozó rendeletben néhány módosítást eszközölni kell, és ez szerepel az SRSP javaslatban. arra számítunk, hogy ez a program igen komoly szerepet játszik abban majd, hogy a tagállamok reformjait, reformjainak végrehajtását segítse, a válságból való kilábalást segítse, a konvergenciát erősítse a tagállamokon belül és a tagállamok között. Én bízom abban, hogy önök is a támogatásukról tudnak majd bennünket biztosítani, támogatni tudják a programot, és gyorsan tudnak lépni annak érdekében, hogy a tagállamok mielőbb igénybe vehessék a programot 2017. január 1-től, ahogy az eredetileg a javaslatban szerepel. A bizottság természetesen bármikor készen áll arra, hogy önöket támogassa ebben a munkában, és a szükséges információt is az önök rendelkezésére bocsássa. Köszönöm a figyelmüket, és kíváncsian várom a véleményeket, kérdéseket. Thank you, Commissioner. Köszönöm, köszönöm, biztos úr. Most a jelentés készítők következnek. Ki kezdi? Fanisztárdor úr. Köszönöm. Ahogyan ez már korábban is történt, a közös szabályozás keretén belül csapatként először is ezt szeretném elmondani, hogy hajlandóak vagyunk megfelelően reagálni a bizottsági javaslatra. Említette, hogy remélik, hogy bízunk benne, és támogatjuk ezt a nehéz javaslatot. A legfontosabb dolog az, hogy, hogy felgyorsuljunk, jól megtervezzük a munkánkat, mert az együttműködést már te a bizottság elnöke. Ez azt jelenti, hogy minden tevékenységet annak megfelelően kell koordinálni a parlamentben, és azt gondolom, hogy ez az ülés is rendkívül sokat segít az első körben az információ szerzéshez. Nagyon örülünk, hogy a Költségvetési Bizottság már rendelkezik előadóval, a foglalkoztatás ügyi igaz, ö, szakbizottság is képviselteti magát az első ö, eszmecserén, és a többi szakbizottság is már kijelölt előadót a vélemény elkészítése céljából. Az ECON az 54-es szabály értelmében különleges helyzetben van, ott még nincs előadó, de úgy tudom, hogy hajlandók támogatni a javaslatot, úgyhogy hamarosan ők is ö, nyilatkoznak, és kezdhetjük a munkát. Ami a terveket illeti, tegnap is volt erről szó, hajlandóak vagyunk a nyár előtt elkészíteni a tervezetet, hogy július 15-ig le is fordítsák. a jelentés tervezetet, ahogy ez elhangzott, szeptember 8-áig az együttműködés keretében megvitatjuk. A módosít indítványok beadásának határideje a szeptember 14-e utáni héten lenne, és a módosító indítványokat október 11-én vitatnánk meg, regiben pedig novemberben lenne a szavazás. Ez pedig azt jelenti, hogy főleg az ekonnal való együttműködés a gyakorlatban erőteljes közös munkát igényel, és nagyon reméljük, hogy az év előtt, az év vége előtt még a plenáris elé is kerül a téma. Úgyhogy így szeretnénk a továbbiakban dolgozni és hogyha az összes többi szakbizottság is hajlandó erre, akkor képesek vagyunk tartani a határidőt. A parlament megjegyzéseivel olyan jogi helyzet áll elő, hogy aztán majd a rendeleteket el kell fogadni, jóvá kell hagyni, és így mindent figyelembe vehetünk, még az idén. Engedjenek meg egy megjegyzést – in one way it is much money and in another way it's less. Bizonyos szempontból a strukturális beruházási alapokba kerül a pénz a technikai, szakmai segítségnyújtásból. egy kicsit többet szeretnék tudni erről a pénzkérdésről. Azt mondták, hogy a borítékokat nem érinti, prioritásokat állapítanak meg, aztán az Európai Bizottsághoz kerül a portfólióba. Tudna nekünk valamit mondani arról, hogy a regionális szakpolitikán belül milyen hatása lesz ennek? ezt nem igazán láttam sehol leírva. Ez csak valami megállapodás a különböző főigazgatóságok között? Vagy tényleg megvizsgálták ennek a lehetőségét? A második kérdésem, ez az egész időszakra rendelkezésre álló összeg? Vagy lesz majd jövőre egy másik javaslat, és utána minden évben? Végül pedig a munkatársai keretén belül átszervezés történt. El tudnám mondani, hogy hogyan működik ez, hogy elkötelezettségek lesznek a tagállamok részéről? Elképzelhető, hogy ahol a legnagyobb lenne a szükség, ott nem nagyon fogják megfogalmazni ezt az igényt. Tehát mik a várható felhasználási lehetőségek ezen összeg vonatkozásában. Igen, maradjunk ennél a tempónál. Nyilván mindenki részt vehet a vitában, de a legfontosabb az időpontok tiszteletben tartása. Nyilván gyümölcsöző lesz az együttműködés a többi szakbizottsággal is. Köszönöm szépen, Král asszony, a regi társ eladója. Köszönöm szépen, Ának asszony. Remélem, hogy az ütemtervet valóban meg tudjuk valósítani. Nem csak tőlünk függ ez. Dembrovskis úr bizonyára észrevette azt, hogy itt a parlamentben egy kis időre volt szükségünk ahhoz, hogy ez a döntés megszülessen, ő ki miért felel. Ennek megvoltak az okai, mi pedig az, hogy a javaslatnak eléggé szokatlan a felépítése, hogyha megnézzük ezt részletesen, akkor a javaslat egy olyan része rendelkezik, amely a kohéziós politikához tartozik. Ez az a rész, ahol a tagállamokat támogatják abban, hogy a projektjeiket hatékonyabban tervezzék, kezeljék és megvalósítsák. A múltban úgy gondolom nagyon jó tapasztalatokat gyűjtöttünk, például a Görögországgal foglalkozó Tax Forks esetében. Ez lehetővé tette azt, hogy Görögország a kohéziós politika, kohéziós alapáltal elérhető pénzeket felhasználhassa. És van egy másik része a bizottsági javaslatnak, amely a makrogazdaság körébe tartozik, és ez a strukturális reformokat támogatja technikai segítségnyújtással, Ez egy olyan dolog, amely általában nem is kötődik egyáltalán a kohéziós politikához. Viszont ezt is a kohéziós politika technikai segítségnyújtásából finanszírozzák. Miért választották ezt a rendkívül bonyolult megközelítést? Miért a, például a makrogazdasági rész esetében azt mondják, mi nem azt mondták, hogy a 60 milliót a saját ECOFIN főigazgatóságukból finanszírozták. És miért nem jött létre inkább egy saját program ehhez? Miért van ez a nagyon furcsa összekötése a mikrogazdaságnak és makrogazdaságnak a közös politika területén? Ezt azért is kérdezem, mert persze Van Nistelrooy úr és jó magam is beszéltünk az általános rendeletről, és már, és már említettük a, illetve ön is említette az országspecifikus ajánlásokat, azonban ezek nem rendelkeznek olyan nagy befolyással, mint ahogy az a tanácsadó bizottság szeretné. A kohéziós politika igazi tartalma az a régiók tagállamok döntésében találhatóak, és nem igazán az ország specifikus ajánlásokban. És emiatt alakult ki ez az illetékességi, kört, ha, illetékességi kör körüli harc is. A finanszírozással kapcsolatban. A költségvetést megemelik a technikai segítségnyújtás szempontjából a bizottságnál, ennek megvoltak az okai. Tárgyaltunk az általános rendeletben arról, hogy lesz egy új eszköz, amelynek során a tagállamok, amelyek bizonyos feltételeket teljesítenek, és igénylik azt a bizottságtól, azok megkaphatják ezt a technikai segítségnyújtást az Európai Bizottságtól ahhoz, hogy a kohéziós politikájukat a tagállamukban hatékonyan alakítsák ki. Ez az eszköz létezik, jelen 8 tagállam használja ezt, és ezért eh, van szükség erre a megemelt költségvetésnyújtásra, költségvetésre a segítségnyújtás szempontjából. A pénz ezáltal nincs már lekötve? Hogyan lehet ez szabad? Számomra nem világos az, hogy eh, hogyan lehet kívülről hatni arra, hogy itt eh, áthelyezés legyen. Az sem világos, hogy hogyan lehetséges egy ilyen fajta transfer, mert a kategóriák közötti pénztranszfer az EU költségvetésében szerintem nem lehetséges. Thank thank you very much. Köszönöm. Megköszönöm mindenkinek, és az árnyék előadókkal fogunk folytatni. A sort Tomasics asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Dob- Dombrovskis úrhoz fordulok. Kedves kollégák, én támogatom a bizottság által beterjesztett rendelettervezetet, és azt, hogy a különböző ágazatokat támogatják. Gyakran időre van szükség ahhoz, hogy a reformok a hatásukat éreztessék, tehát elég korán el kell kezdeni ezeket nem számít, hogy mondjuk kiről van szó, hogy olyan gazdaságokról, amelyek természetükből adódóan gyengék, vagy pedig olyanokról, amelyeket a válság mélyen érintett. Ez inspirálhat mindenkit. A siker legfőbb feltétele az, hogy a szociális partnerek, az állami résztvevők, elfogadják saját szintjükön ezeket a javasolt reformokat. Így hozzá tudnak járulni a bizalom növekedéséhez a tagállamok körében, illetve a minden partner esetében. A regionális és helyi kapacitások javítása nagyon fontos kell, hogy legyen minden olyan próbálkozásnál, ahol az állami szolgáltatások javítása cél a tagállamokban. Ez minden területet le kell, hogy fedjen. Ezen kívül mindenképpen segíteni kell a tagállamoknak, hogy a kölcsönös bizalom kialakuljon ezt a kölcsönös bizalmat azonban csak akkor lehet biztosítani, ha a tagállamok szintjén is megvan a bizalom, akik az alapokat fel fogják használni. Köszönöm szépen, Jakubcsics urat nem látom, úgyhogy... Monsieur le, le vice-président. Omázsi úri a szó. A szakmai segítségnyújtás a tagállamoknak pozitív dolog. Szeretném elmondani, hogy teljes mértékben egyet értek javaslatukkal, hogy finanszírozzák ezt a programot. Az európai strukturális alapok és beruházási alapok szakmai sorából. kell, kolléganőm elmondta már, a kohéziós politikának nem az a feladata, hogy az európai szemesztert finanszírozza. És ne igazán érteném, azt sem, hogy ha a regi ezt nem ellenezni. A 175-ös és 197-es cikkek nem eléggé stabilak ahhoz, hogy ezt indokolják. Mindazonáltal. Úgy gondolom, hogy ennek a programnak a kerete a strukturális alapok reformja több kérdést is felvet. Jól célzott területeket választottak, emlékeztetni szeretnék a reformok területé, ezen területére, igazságügy, privatizációs eljárás, oktatás, munkaerőpiac, szociális biztonsági rendszer, szociális védelem, közegészségügyi rendszer, egészségvédelem. Azzal, hogy ezt választották, és ez az én álláspontom, egy politikai utat mutattak a tagállamoknak. Ez az Európai Bizottság részéről bizonyos beavatkozás, mert az államokat továbbra is liberalizáció felé kívánja terelni, mégpedig magasabb szintű liberalizáció felé. Nagyon sok barátsággal mondom ezt, ennél jobbat nem lehet neki találni. Hogyan magyarázzák egyébként azt a tényt, hogy más ágazatok nem kerültek be fel a listára? Gondolok itt például az új adókra. Ez miért nem került ide? Aztán bizonyos források államosítására. A külső ö, függetlenségre, az energiafüggetlenségre. Ezért merül fel a kérdés bennem, milyen tanácsot, támogatást fog ez a program nyújtani végül is. És hogy még egy picit humort is csaljak ide, arra a barátra gondolok, aki az embernek jót akar. De végül is a trójka szelleme fogja ezt a javaslatot fémjelezni. Végül pedig az utolsó gondolatom a következő. Úgy gondolom, hogy minden szakmai segítség, amelyet a tagállamoknak nyújthatunk, bizonyos politikák miatt végül is nem fog pozitív fogadtatást élvezni az emberek részéről. Például Franciaországban a munkaerőpiac nem változtat semmit a mobilizáción, hiszen született egy olyan törvény, ami százakat, ezeket küldött az utcára. Aztán a javaslatban az áll, hogy támaszkodhatunk a nemzetközi szervezetekre. Szeretném tudni, például a munkaerőpiac esetében a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetre, vagy a, az IMF-re támaszkodnának. Köszönöm szépen. Köszönöm. Rendkívül asszony következik a következő árnyékjelentés készítő. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen Drombovszki úrnak is, hogy eljött ide, és megvitatja velünk ezt a javaslat. Nagyon sok időbe telt ez, hogy sikerült eljutni ideig, hogy sikerül erről beszélnünk. Amikor struktúrális reformokról beszélünk, amelyeket már végrehajtottak az Európai Unióban, és nagyon büszke képet adott nekünk a valóságról, kicsit talán eltúzott ez, ugyanis számos strukturális reformnak nagyon rossz hatása volt a népességre az adott országokban, és pontosan ezért én úgy gondolom, hogy egyfajta gyanakvás van annak irányába, hogy ez a javaslat mit fog jelenteni, nem csak itt ebben a szabadságban, hanem az egész parlamentben is. Ugyanis én úgy látom, hogy ez a javaslat sokat jelenthet abból a szempontból, hogy a tagállamok technikai segítséget kapjanak, szakértelmet kapjanak a bizottságtól, hogyan kell ilyen végrehajtani a sutális politikákat, viszont hogyha megnézzük a listát és a különböző problémákat, amelyekkel foglalkozni, akkor, akkor úgy gondoljuk, hogy ez igazából ez egy kísérlet arra, hogy makrogazdasági politikákat hajtsanak végre, kohéziós politikát alkalmaznak erre. Úgy gondolom, hogy ezt nem akarhatjuk. Én azt szeretném, és az én frakcióm is ezt akarja, hogy ez a javaslat egy olyan irányba induljon el, amely lehetőséget ad a tagállamoknak arra, hogy karöltve együtt dolgozzanak az Európai Bizottsággal abban, hogy befektethessenek, és a kohéziós politikákat, kohéziós alapokat felhasználhassák a fejlesztésre, de ne arra, hogy a brüsszeli programokat nyomják át ezen, mert a kohéziós alapok akkor sikeresek, hogyha ugyanezen a szinten kezelik ezeket, és a nemzeti és regionális hatóságokat be kell vonni ebbe, és beleszólással kell rendelkezniük a javaslatokkal kapcsolatban. Ezen kívül beszéltünk arról is, hogy a struktúrális alapokat hogyan lehetne felhasználni. Számunkra fontos az, hogy ezek a befektetések nem menjenek sehova sem, ezeket fenntartható projektekbe fektessék be, mert csak így lehet munkahelyeket teremteni, és így lehet mm, környezetvédelmi fenntartatóságot is elérni. Hogyha ez a javaslat a másik irányba halad, tehát a brüsszeli programot kívánja átnyomni, akkor nem fogjuk ezt támogatni. Grazie, Presidente. Demato asszony. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék tehát a program lényegére egy kicsit rá kérdezni november végén javasolta a bizottság, bizottság a rendeletnek a módosítását. A magyarázatban az szerepel, hogy normatív intézményi egészséges környezetet kell teremteni, és a gazdaság jó működése előfeltétele annak, hogy a befektetéseket ösztönözzük, a versenyképességet növeljük, a munkahelyteremtést fellendítsük, az életminőséget erősítsük, és a fenntartható fejlődést támogassuk a tagállamokban. Ezzel mindannyian egyetértünk, és azzal is egyetértünk, hogy a fő oka annak, hogy ennyire kevés, ennyire alacsony a strukturális alapok felhasználása, az a tagállamok regionális, illetve helyi hatóságainak a kapacitása miatt van így. Nagyon jól tudjuk, hogy összekapcsolták az úgynevezett Sound Economic Governance-t és a kohéziós politikát, és így a bizottságnak lehetősége volt arra, hogy azt kérje egy tagállamtól, hogy tekintse át a partnerségi szerződését, megállapodását, és esetleg változtasson ezen. Már akkor, tehát 2013 végén bevezettek egy olyan elemet, amely a e, Csinkvesztele delegáció véleménye szerint nem nagyon befolyásolja a kohéziós politikát, ehhez nincsen semmi köze a kohéziós politikának az a célja, hogy a, gazdas, célja, hogy a gazdasági, szociális és területi kohéziót erősítse Európa régiói között. És most megint itt van egy ilyen javaslat, amely strukturális reform támogató programnak neveztetik, de hát mit is értünk az alatt, hogy strukturális reform? A strukturális reformok az Európai Bizottság honlapjáról idézem a definíciót, a munkaerőpiacra vonatkozó reformokat is tekintik, a társadalombiztosítás, illetve a szolgáltatások liberalizációja is ide tartozik az értékek mellett arra is gondoljunk, hogy milyen lehetőség van az ilyen reformok végrehajtására, mert azért a struktúrális alapokból kell ugye elvonni a forrást hogy arra, hogy ezeket támogassák. A kohéziós politika teljes költségvetésén mondjuk kevés a hatása, de mégis az 142 millió euróról van szó. A 23-as cikket idézték, és az a terv, hogy a mi kohéziós politikánkba is makroökonomiai, politikai jelleget vezessenek be, hát ennek semmi közel kohézióhoz és a kohéziós alapcéljaihoz. És én most különösképpen a kollégákhoz fordulok, hogy másképpen értelmezzük ezt a strukturális reformtámogató programot. Gyakorlatilag a 2020 utáni időszakra vonatkozó kísérleti program egy, egy projekt, és tulajdonképpen magán és állami szféra partner kapcsolataival felhasz, partner kapcsolatát felhasználva próbál változtatni. Ugye tudjuk, hogy és erre sok dokumentum is van, hogy ez nem mindig jár jó hatással. Tudjuk, hogy a kohéziós politikán van még javítani való, ez nem tökéletes, de azért soha nem szabad elfelejteni, hogy mi a célja az egésznek. A kohéziós politika reformja igen, de hogy ettől eltörj, a céloktól eltérjünk, az nem. És a tagállamok döntése az, hogy kérnek-e segítséget vagy sem. Hát tudjuk, hogy mennyire, mennyit számít a gyenge országok esetében az ország specifikus ajánláslista. Aki nem akarja a bürokráciát, az adó elkerülést és egyéb problémákat megjelenni látni, az cselekszik. Ugye a plenáris ülésen is többször kértük, hogy a regionális és helyi hatóságok adminisztratív kapacitását erősítsék meg. De gyakorlatilag úgy tűnik nekünk, hogy az egyetlen egy célkitűzés a munkaerőpiac liberalizálása. Ezeket a reformokat általában úgy alkalmazzák, hogy aztán liberalizáció legyen, ami a nyugdíjak, az egészségügyi ellátás, a foglalkoztatás kárára megy. De közben nem foglalkoznak azzal, hogy az állampolgárok életére milyen hatást gyakorol mindez. Úgyhogy én azt hiszem keserűen mosolygom, mosolygok azon, hogy Görögországot idézik, amit megszállt a trojka, és ezután következett az éhínség, ahol 30 és 55 százalék közötti a fiatalok munkanélküliségi rátája, egy millió görög elvesztette az állását. Hát teljesen mindegy, hogy hányan estek depresszióba, és hogy hány ember veszítette el az egészségügyi ellátáshoz való jogát is. A fiskális konszolidáció nem csak számunkra haszontalan, hanem káros is. Biztos úr, kedves kollégák, biztosak vagyunk abban, hogy gyakorlatilag egy olyan elemet kísérnek itt bevezetni, ami alássa a kohéziós politikát. Ön szerint ez nem így van? Köszönöm. Köszönöm szépen, Amátó asszony. Az ALDE frakció árnyékelőadója nincs jelen a teremben. Az ALDE frakciónak csak egy képviselője ül itt. Úgyhogy én most az ALDE frakció álláspontját szeretném összefoglalni, csak néhány mondatban. Két dolgot szeretnék kihangsúlyozni. Először is a kohéziós politika reformja már létezik, és az egyik követelménye ennek az új reformnak pontosan az, hogy legyen egy feltétellista. Tulajdonképpen ez a feltétellista az Európai Bizottság és a tagállam közötti partneri megállapodás része, és általában itt szerepelnek olyan követelmények, hogy a strukturális reformokat hajtsák végre a tagállamok. Tehát ebben a tekintetben a javasolt program mindig szorosan kapcsolódik a kohéziós politikához. A második dolog, amit mondani akartam, hogy az európai szemeszter rendszerében támogattuk ezt a fajta elmozdulást, és a szakbizottsággal együtt ugye gratuláltunk ahhoz, hogy az országspecifikus ajánlások most már kétszer születnek meg egy éven, egy éven belül, és ez is a strukturális reformokhoz kapcsolódik néhány tagállamban. Én tisztában vagyok azzal, hogy nem minden tagállamnak van erre szüksége, de vannak olyan tagállamok, ahol a strukturális reformokra bizony szükség van. Azért van szükség ezekre a reformokra, hogy aztán ezek támogassák a kohéziós politika végrehajtását. Mondok önnek egy példát az egyik tagállamból. És hát nyilván a saját hazámat fogom példaként felhozni. A regionális operatív program például az egyik azt tervezi, hogy támogatja az egészségügyi infrastruktúrát. De maga a reform az egészségügyi ágazatban még nem zajlott le nem lehet a strukturális alapokból a támogatást, tehát az Európai Unió strukturális támogatását ide irányítani, azért, mert az egészségügyi szférában a strukturális reformok még nem zárultak le Bulgáriában. De nekünk szükségünk van erre a támogatásra, erre a segítségnyújtásra. És itt jön az én személyes kérdésem. Általában azt szoktuk gondolni, hogy az ilyenfajta támogatás a technikai segítségnyújtás címszó alól kellene, hogy jöjjön a strukturális alapokon belül, tehát olyan segítségnyújtás legyen ez, amely már amúgy is az operatív programon keresztül be van tervezve. De a kérdés az az, hogy hogyan tudjuk garantálni azt, hogy nem lesz átfedés a technikai segítségnyújtás és az új program között. És a másik kérdés, hogyan tudunk különböző reformokat elindítani, amelyeket ez gyakorlatilag ez a két különálló szárnya ugyanannak a strukturális alapnak támogat. Mert ugye mindig a strukturális alapokról beszélünk, a, egy új eszközről a strukturális alapokon belül. Tehát ez a kérdés a liberális frakció részéről. Köszönöm szépen a türelmüket, köszönöm, hogy meghallgatták az összefoglalómat, és most megadom a szót a vendégünknek, aki az Agriszakbiz... Nem, elnézést, hibáztam, mondja az elnökasszony. A foglalkoztatási szakbizottságból érkezett Sógor úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Az elnökök értekezlete nem régiben döntött arról, hogy a foglalkoztatási bizottság fog a rendelet tárgyalásával foglalkozni. Szerintem nagyon jól együtt tud majd működni ez a két szakbizottság ennek a fontos rendeletnek a tárgyalásában, és minden, figyelemnek, minden részletnek megfelelő figyelmet szentel. Alacsony a gazdasági növekedés, magas a munkanélküliség, a fiatalok hosszú távú munkané, tartós munkanélkülisége viszont magas. Tehát strukturális reformokra van szükség, a fiskális fenntarthatóságra, a versenyképesség növelésére és a munkaerőpiacok tovább továbbfejlesztésére. Erre nagyobb szükség van most, mint valaha. Én osztom azt a véleményt is, hogy az EU-nak nem az új jogszabályok elfogadására kellene összpontosítania, hanem a meglévőek hatékony végrehajtására arra kell, azon kellene igyekeznünk, hogy a meglévő eszközöket használjuk a lehető legjobban fel. Az eszközök közül az egyik az európai szemeszter az ország specifikus ajánlásokkal. A több tagállamban is tapasztalható alacsony végrehajtási szint, leginkább a munkaerőpiac, illetve a szociális politikák terén azt jelenti, hogy a növekedés a munkahelyteremtés, a befektetőbarát környezet nem tud megvalósulni, mert akadályok vannak előtte. Ezért a strukturális reform támogató program egy er megfelelő költségvetéssel sokat tudna segíteni. Az ilyen támogatás az én hazámban is hasznos lenne Romániában, mert az abszorpciós ráta a 2007-től 13-ig terjedő programozási időszakban nagyon alacsony volt, nem csak nem 70% lett volna ez, hanem sokkal magasabb lett volna, és az operatív programok nem fulladtak volna kudarcba. A technikai támogatást azt nem csak a válság idején kellene rendelkezésre bocsájtani, sőt, sokkal jobb felhasználni prevenciós célokra, robusztus gazdaságok kiépítésére, amelyek szembe tudnak nézni a jövő kihívásaival. Köszönöm. Thank you, thank you very much, Mr. Ob. Köszönöm szépen, Olbricht úr következik. Köszönöm szépen a szót. A biztos tudja nagyon jól, hogyan működik az Európai Parlament, és természetesen nem várja azt, hogy mi egy mélyebb elemzés nélkül dolgozzunk. Miről is van szó? A feltett kérdések is mutatják, hogy nem minden egyértelmű, és szerintem itt igazából magyarázatra van szükség. Lambert és Konstanz kérdéseit követem, ugyanis meg kell értenem az önök gondolkodós, módját? Itt vannak a, az ország specifikus ajánlások. A tagállamoknak ezt kell követniük. Hogyha önök egy új eszközt ajánlanak, akkor azt jelenti, hogy valami nem jól működik. Vagy valami hiányzik, ez pedig a pénz nem arról van szó, hogy ez sok pénz lenne, de ez a pénz motiválhatna arra, hogy a reformokat megkezdjék. Ez egyfajta motiváció lehetne. Mi ajánljuk az eszközöket, amiket el kellene fogadni ahhoz, hogy megszülessenek a reformok. Ugyanakkor azt is mondják, hogy ez önkéntes. Hogyha reformokat akartok, akkor számíthattok a támogatásunkra. De ha nem akarjátok a támogatásunkat, akkor nem fogtok reformokat végrehajtani. Ez a javaslat. Mi megadjuk nektek az eszközöket, hogy jobban működjetek. Ez egyfajta motiváció, tehát mi ajánljuk ezt. Mert hogyha ezt nem teszitek meg, ezzel csivoljuk az eszközt, ha ezt jól értettem. Mert hogyha a tagállamok már ö, foglalkoznak a reformra, akkor nincsen szükség az eszközre. Oké, okay, tehát javaslunk egy eszközt, amit konkrét költségvetési helyről vesznek el. Ennek vannak azonban következményei. Lambert kérdése az az volt, hogy ki fogja majd ezt megtenni, mert hogyha kivesszük ezt a struktúrális alapból, akkor ez nem azt jelenti, hogy ez a regionális területre téved ez a dolog? Hogyha a kohéziós politikáról van szó, tehát, hogyha a reformok ezen részéről beszélünk, amelyek a kohéziós politikához kötődnek, ugyanis az specifikus ellások azok nem kötődnek a kohéziós politikához. Tehát ez a rész a kohéziós politikához kötődik, vagyis a régió főigazgatóság lenne felelős ezért, és pontosan ezért foglalkozik ezzel a kérdéssel, ezzel az ajánlással a regionális szabadság de a kérdés az az, lesz felelős ezért. A másik kérdés, amely már elhangzott ma, az a következő. Hogyha a tagállamok azt mondják, hogy kell a bizottság támogatása, akkor az Európai Bizottság pénzt ad, és azt mondják, hogy mutassatok meg a tervet, vagy azt ö, mondja a bizottság, hogy megadjuk a pénzt, de mi ajánljuk a szakértőket is. Tehát önök már gondoltak konkrét szereplőkre, akik segítetenek konkrét országoknak? Tehát ki dönt arra, hogy kit választanak? Mert egy egyfajta menü a javaslatukban az, aki a javaslatot teszi, az hozza meg a politikai döntést. Ezért félnek a kollégák attól, hogy önök konkrét szereplőket, konkrét politikákat fognak javasolni, tehát ez egy rejtett eleme a javaslatnak, amivel konkrét politikákat fognak javasolni. Lehet, hogy ezt tisztázni lehetne, lehet, hogy nem ma, de mindenképpen ezt tisztázni kell, hogy mi az elgondolás minden mögött, és hogy ez a kohéziós politika irányába halad el, és harmadiksorban pedig ki fog arra dönteni, hogy ki fog segíteni. Szakértők, nemzetközi szervezetek, ügynökségek, a tagállamok állnak-e majd elő a javaslattal, önök pedig nemet, vagy igen mondanak erre? Vagy szabadon választhatnak. Tehát politikai szempontból ez rendkívül kényes kérdés. Elnök, köszönöm szépen. Ezek voltak a megjegyzések és kérdések a jelentés tevők, jelentés jelentéstevők részéről, illetve a többi szakbizottsági jelentéstevőtől. Most pedig megadom a szót a biztosnak, utána pedig következik a második forduló. Second. Ez egy második forduló is. Uh, okay, uh, thank you. Köszönöm a szót, elnök asszony. Jó pár kérdés elhangzott. Megpróbálom a legfőbb témákat kiemelni, amelyeket emlegettek itt. Először is ami a pénz rendelkezésre állását illeti. Ahogy már javaslatunkban is megfogalmaztuk, ez szakmai segítségnyújtásból származik. Pillanatilag ezt az Európai Bizottság centralizálta, Összesen 142,8 millió euróról van szó, 112,2 plusz 30,6 a különböző forrásokból, ez volna a segítségnyújtási lehetőség a bizottság részéről. Aztán felmerült a kérdés, hogy nem fogja ez aláásni az összes segítségnyújtás lehetőséget. Említettem, hogy magasabb összegek állnak rendelkezésre most, mint korábban, 400 millió euróról van szó összesen, és a bizottság tehát úgy értékeli, hogy így megfelelően el lehet majd osztani ezeket az alapokat. Az SRSP alapján kell, hogy ezt a javaslatot megvalósíthassuk tehát. A kérdés az volt, hogy a teljes időszakra szól ez? A válasz igen. Ami a munkatársak átszervezését illeti. Itt tulajdonképpen a strukturális reformok támogatásának munkatársairól van szó, az Európai Bizottság koordinálja ezt a munkát. Az egyik főagasztatóság neve is elhangzott az ECFINÉ. Gyakorlatilag itt a bizottság főtitkárságához kapcsolódó tevékenységről van szó. Tehát közvetlenül Juncker elnök úr és az én hatáskörömbe tartozik. Természetesen koordinálandó az összes érintett bizottsági struktúra, intézmény, szakértők, ha erre szükség van. Ennyit a munkatársakról. Többször elhangzott, hogy a tagállamokra ráerőltetnek-e valamit, kényszerítik-e őket valaminek a végrehajtására. Még egyszer el szeretném mondani, önkéntes dologról van szó, és a tagállamoknak kell kérniük ezt a segítséget, aztán ki dönt, és hogyan, és miért. A tagállamokkal együttesen történik, nem erőltetünk szakértőket, szervezeteket a tagállamokra. Tulajdonképpen a tagállam kérésére történik mindez. Aztán a kohéziós politika kapcsolata az SRSP-vel. A bizottságon belül nagyon sok eszmecsere folyt, Ahogy önök is tudják, a görögországi csoport, illetve a Ciprussal foglalkozó csoport foglalkozik ezekkel a kérdésekkel elsősorban, de alapvetően segítenek abban, hogy az EU alapokat Görögország felhasználhassa. Persze külső pénzügyi döntések is megszülettek annak érdekében, hogy a pénz folyam beindulhasson. Görögország is biztosított ilyen jellegűt. Visszatérve a úgynevezett szakmai támogatásra, pillanatilag ez csak azon országok számára áll rendelkezésre, akik részt vesznek a programban. Ebben az esetben lehetőség nyílik az olyan országok számára is biztosítani ezt a segítségnyújtást, akik nem részei a programnak. A bizottsági értékelés szerint ezen szakmai támogatás keretén belül megtaláljuk a szükséges szinergiákat, az EU alapok finanszírozása, a nemzeti finanszírozás, a strukturális reformok programozása, a tagállamok kérésének megfelelően alakul, alakítva. Aztán kohéziós alapokról is volt kérdés, itt szakmai segítségnyújtásról van szó, nem másról. megpróbáljuk ezt a szigorú ketté osztottságot megoldani, A bizottságon belül ezért van egy koordináló központ is, annak érdekében, hogy a szinergiákat megtaláljuk. Meg kell találni azokat a pontokat, ahol ez a segítség rendkívül jó lehet és hatékony. Felmerültek kérdések, aggályok azzal kapcsolatban, hogy a kohéziós politikát nem akarjuk-e itt az európai szemeszter alá rendelni. Teljesen világosan el kell mondanom, egyáltalán nem. Voltak kollégák, akik a közös szabályokra utaltak. Megvan a célja ezeknek az alapoknak, lehet az közlekedés, energia, szociális, politika, stb. stb. Illetve támogatás, nyújtás a tagállamoknak a sok kihívás leküzdésére, energiahatékonyság, szociális problémák, stb. stb nincs szándékunkban ezen változtatni, ugyanis egyértelmű, hogy hogy működnek az EU-s alapok 7 éves program keretén belül, és nem programozzuk őket át minden egyes éves országjelentés alapján. Úgyhogy attól függ ez, hogy bizonyos körülmények között azok a reformok, amelyeket ajánlunk, avagy sem az országjelentésekben, támogathatók-e az EU alapokból, avagy sem. De ez nem előfeltétel, hogy az országok az EU alapokat használják. A szakmai támogatás segíthet abban, hogy a rendelkezésre álló EU-s alapokat felhasználhassák. Úgy gondoljuk, hogy így hatékonyabban fogják majd ezt az, ezeket az összegeket felhasználni gazdasági, szociális fejlesztések érdekében az adott tagállamban. Azt hiszem, ez bizonyos mértékig az önkérdésére is válasz, miért ilyen széles körű ez a javaslat. Szándékos ez a széles körű javaslat, hogy lefedjen több szakpolitikai területet is. És ha tagállamok bizonyos területeken kérnek segítséget, megvizsgálhatjuk, hogy milyen eszközök állnak ennek elérése érdekében rendelkezésünkre. Lehet, hogy egyetértünk, avagy sem bizonyos listákban, ezt nyilván majd megvitatjuk, de megint csak a tagállamoknak kell ezt kérni, pontosítva, hogy milyen szükségleteik vannak hogy aztán milyen nemzetközi intézményt vonhatunk ebbe bele, megint csak a konkrét reformoktól függ. Bár ez nem kapcsolódik közvetlenül a segényútáshoz. Például, amikor a görög kormányjal a munkaerőpiaci reformról volt szó, bizonyos reformokat bevezettek, és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet is segített a tervek értékelésében az új kormány részéről, és javaslatot készítettek ezen a területen. Tehát ezek a szervezetek mások és mások lehetnek. Aztán volt egy kérdés, az adminisztratív kapacitás, a jogszabályok felhasználása, átvétele kapcsolatáról. Itt is segíthet a segítségnyújtás, említették az egyszerűsítést is. Ez ugyan nem kapcsolódik ehhez a javaslathoz, de a bizottság bizony foglalkozik. Az egyszerűsítésen is lesz erről is javaslat. Az EU alapok kezelésének rendszerére. És természetesen a parlament is részt vesz, mint jogalkotó, társjogalkotó ebben a munkában. Az egyszerűsítési javaslatoknál figyelembe kell venni a további ellenőrzési szinteket, stb. stb. Nagyon szeretnénk előrelépni ezen a téren, nevezetesen az egyszerűsítésen. Azt hiszem a legfőbb kérdésekre válaszoltam és várom a következő költ. Köszönöm. Jó. I have two names in the... Köszönöm szépen, ketten kérnek, hárman, négyen kérnek szót. Öten, öten, hatan. Malatics asszonynal kezdjük. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, és üdvözöljük Dombrovskis eh, alelnök urat. Egyetértek minden kollégámmal, aki azt mondta, hogy ez az SRSP üdvözlendő a jobb végrehajtás során a kohéziós politikák tekintetében, de azért még mindig vannak kérdések. Például az egyik az kötődik ahhoz, amit Mihálylova aztán is hangsúlyozott, és az ön válasza nem igazán volt részletes, ebben a tekintetben többre lenne szükség. Nos, a legnagyobb kihívás az SRSP számára a koordináció és a kiegészítő jelleg lesz minden más rendszerrel. Ön azt mondta, hogy már azon gondolkodnak, hogyan lehetne ezeket koordinálni Európai Bizottsági szinten, a DG régióban. Én úgy vélem, hogy gondolnunk kell arra is, hogy hogyan lehetne megközelíteni egyenileg a tagállamokat. Bizonyos tagállamokban vannak nemzeti szinten operációs programok, viszont más országokban ez regionális szinten van, és különböző a technikai segítségnyújtás, és különböző problémákkal is foglalkoznak. A struktúrális reformokat különböző módon hajtják végre, tehát nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy hogyan lehet igazán koordinálni, és komplementaritást elérni a tagállamokkal. Ez az első kérdésem, a másik pedig kérdésem a támogatási programok jövőjéhez kötődik. Láttam, hogy 2019 közepére tervezik az idéglenes eh, vagy félidős áttekintést. 2019 eh, fele, ez túlságosan eh, késő ahhoz, hogy erről elgondolkodjanak, hamarabb kellene ezt megtenni. Vagy gondolnak-e már most a 2020 utáni helyzetre? A harmadik kérdésem pedig az, hogy van-e bármilyen kapcsolat a makrogazdasági kondicionalitás között végre akarnak-e hajtani makrogazdasági feltételeket bizonyos országban. Mit tennék akkor, hogyha nem teljesíti ezeket a felteleket egy ország, de nem kér segítségnyújtást. Úgy gondolják-e, hogy bizonyos esetekben ennek kötelezőnek kellene lennie? Thank you, Madame Bresso. Köszönöm szépen, Bresso asszony. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék visszatérni egy-két olyan kérdésre, amelyeket itt felvetettek a kollégák. Az országspecifikus ajánlások véglegesítése és orientálása úgy történik, hogy az egyes országok sajátosságait veszik figyelembe olyan célkitűzések, makrogazdasági célkitűzések fényében, amelyek ugye megvannak. A makroekonomiai célkitűzéseknek semmi köze a mikroekonomiai célkitűzésekhez. És hát elég viszonylag rövid idő rendelkezése konjunkturális politikákról van szó, amelyek egy kicsit a gazdaságot átigazítják Európában, a jó irányba kezdik el téríteni. És aztán vannak strukturális eremek is, amelyek mindig nagyobb méretekben tekintik a, az egyes elemeket, tehát amik nemzeti szinten reagálnak, tehát ezek is makroökonomiai jellegűek. Azon lista, amit önök elkészítettek, ezek közül ugye nincsenek ezek itt, ebben a listában ezek a dolgok, és aztán ha megnézzük, ugye, hogy milyen ajánlások vannak, milyen technikai segítségnyújtást biztosítanak. Ez a technikai segítségnyújtás vajon kérdés elég rugalmas lesz-e ahhoz, hogy az egyes tagállamok különböző politikai céljaihoz igazodjon. És ez egy másik véleményalkotás, ezt én fenntartom magamnak, hogy én nem feltétlenül tudom ezt elképzelni. Ugye nyilván nem lehet azt gondolni, hogy az összes tagállamban ugyanolyan irányba lehet haladni a strukturális célkitűzések megvalósításához több különböző politika használható. Hát nyilván a sokszínűségben van az egységünk, nem pedig a, az abszolút egyen megvalósításban. Viszont vannak itt olyan dolgok is, amelyeknek sokkal szigorúbbak, a, szigorúbban mikroökonomiai jellegük van. Például vegyük az, a mezőgazdaságot. A mezőgazdaság egy olyan politika, ahol ugye fix időn belül viszonylag lehet cselekedni, a gazdaságok működési logikája is megvan, adhok bizottságok foglalkozhatnak ezzel, adhok politikai lépések valósulhatnak meg a kohéziós, vagy pedig a regionális politika, hívhatjuk ezt regionális politikának is, hát nyilvánvalóan ennek megvan a, a, szociális alapból is a támogatása. Ezek is ugye mikrogazdasági politikák, hosszú időre tekintenek előre, mert hosszas, összetett reformok végrehajtását célozzák, és a hatékonyabb gazdasági rendszereket akarnak megvalósítani a vállalkozásokban, a szolgáltató ágazatban, a mezőgazdasági ágazatban, és így tovább és hát természetesen itt a vidékfejlesztési alap is bejön a képbe, amelynek pontosan ez a jellege, ez a feladata, hogy szépen progresszívan, fokozatosan az agrárgazdaságot jobban összekapcsolja a többi ágazathoz. Tehát a kettő között azért nagy különbség van, és mindenütt megvannak a specifikus eszközök, a specifikus segítségnyújtás, az a kapacitás, hogy a lépéseket a jó irányba térítsék, nem feltétlenül csak az államok esetében, hanem a, a régiók, a helyi szint esetében. Tehát én nem igazán látom, hogy a konkrét célkitűzés, ami ugye az ajánlások egy adott ország esetében, az ország specifikus jelentésben, hogyan tudna lemenni a mikroszintre, ez itt a makroszinten marad meg minden, és itt azt gondolom, hogy összekeverik a kettőt, és hát ahogy ugye mondtam, hogy nyilván mindenki megalkotja majd a saját véleményét, politikai szempontból legalábbis, én mégis azt gondolom, hogy el kellene gondolkodni arról, hogy ebből a listából vegyük ki azokat az elemeket, amelyeknek semmi köze eh, ehhez tehát ugye a, a, a nagy strukturális általános politikák ezek, de igaziból ágazati politikákat támogatnak. Minden ágazatnak megvan a saját logikája, és ott a végrehajtás időtartama is különbözik. A, egy, egy ország szerkezetét alap vetően átalakítani időigényes, ahhoz sok türelem kell, sok szakértelem, gyakran konkrét szakértelem is, és szerintem az önök szakértői nem rendelkeznek ezzel a szakem, szakértelemmel. Tulajdonképpen azt kockáztatjuk, hogy más európai politikák inváziója valósul meg. Tehát szerintem nekünk is, és mindenkinek ezt a munkát meg kellene tenni, hogy átnézzük ezt a listát, és szelekcionálgatjuk, kivesszük azt, aminek ebben nincsen helye és amikor ön ugye elmondta, hogy mivel kívánnak foglalkozni, akkor is ugyanez volt a benyomásom. Ne gondolják majd azt a tagállamok és az állampolgárok, hogy ez a trojkának a kibővítése gyakorlatilag valóban invazív módon lerohanja az egyes ágazatokat a tagállamokban ez a e, program. Pedig lehet, hogy egy adott tagállam nagyon bonyolult jogszabályokkal és nagyon nagy szakértelemmel kezeli az érintett ágazatot. Nem lehet mindent egybe beolvasztani, nem lehet mindent be e, töm, gyömöszölni az európai e, szemeszterbe. És egyébként ez nem is cél, és az ország specifikus ajánlások is ilyen esetben akkor redundánsak lesznek, és nem lehet őket követni. Hát egy év alatt nem lehet mindent végrehajtani. Tehát a mezőgazdaság, a közegészségügy nem passzol ide, az egészségügyi segítségnyújtás, vagy az egészségügyi rendszer reformja nem tartozik ebbe a listába. Mert ugye ez mind azt jelentené, hogy a gazdasági szemeszter hatáskörébe tartozna ez, de ez egy gazdasági pénzügyi kapacitás vagy hatáskör. A szociális reform az nem lehet csupán megtakarítási kérdés, vagy az egészségügyi reform az nem csak annak a kérdése, hogy mennyit takarít meg az állam a végén. Itt rengeteg más dologról is szó van, technikai segítségnyújtásról és hosszas folyamatokról. Köszönöm. Madame Spiraki, the floor is yours. Spiráki asszony, köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, én a technikai segítségnyújtásra szeretnék kérdezni Görögország számára. Hosszú távú technikai segítségnyújtást kívánnak adni Görögországnak a növekedés beindításához. Azon jelentés szerint, amit a görög minisztérium benyújtott, ennek kapcsán úgy tűnik, hogy eléggé alacsony szintű volt a a, a, a segítség, és önök azt mondták, hogy kereslet alapúnak kell lennie ennek a segítségnyújtásnak. Thank you. Mr. Polchak, the floor is yours. Polchak úr következik. A Bresszó kolléga által elmondottakra reagálnék. Köszönöm szépen, elnök asszony. A, prog- a program terv, ahogy tervezett, ahogy ön ezt jellemezte, üdvözlendő, de azért rengeteg kérdést kell itt még tisztázni. Általánosságban először is a reformok nem kielégítő végrehajtása az egyik gond, olyan reformok, amelyeket a koordinációs folyamatban fogadtak el. Ez egy kockázat, és ez ö, csökkenti a hatékonyságot nem csak a gazdasági nehézségekkel szembenéző tagállamokban, hanem a többiekben is. Azt is meg kell jegyezni, hogy probléma az Európai Uniós jogszabályok végrehajtása is, mert ez sem kielégítő a tagállamokban. Azonban arra kellene oda fordítanunk a figyelmünket, hogy hova is irányul ennek a programnak a finanszírozása. Honnan jön egyfelől, tehát a befektetési alapból, a strukturális alapokból, hogy ez az egyik. Akkor ezek a trendek, hogy a gazdaságpolitikát koordináljuk, és ezt összekapcsoljuk a kohéziós politikával, ez azért egy kicsit kockázatos, nagyon óvatosnak kellene lennünk. Azt hiszem, én még fogalmazhatnék bátrabban is, azt mondanám, hogy minden Európai Uniós politikának megvannak a saját célkitűzései, amelyek szerepelnek az Európai Unió szerződéseiben és egyéb dokumentumaiban. Ami a kohéziós politikát illeti, a legfőbb cél az az, hogy a területi és a szociális kohéziót erősítsük az Európai Unióban. Ez pedig, ezt a fajta támogatást pedig a befektetések ösztönzésében leljük meg, az inkluzív növekedés támogatásában, és így tovább. Nos, a strukturális reformok végrehajtásához adott támogatás nem a kohéziós politika egyik fő célkitűzése, és én most itt visszatérek a finanszírozásra. Krélasszony és Somárzsé úr is beszélt erről, és én konkrétan szerettem volna ezt megkérdezni, hogy a bizottság vajon elemezte-e az egyéb finanszírozási lehetőségeket. Tehát ezt a programot lehetne -e az ötös fejezetből finanszírozni részben, mert ugye az az administratív költségekre vonatkozik. Szerintem sokkal hasznosabb lenne, hogyha itt innen vennénk a forrásokat hozzá. Van még két konkrét kérdés, kérdésem, hogyha még ezeket föltehettem, elnök asszony. Az egyik az az, hogy a segítségnyújtásra vonatkozó kérés tartalma, illetve az, ahogy ezt jóvá hagyják, ez ugye összekapcsolódik más jogszabályokkal, amelyek a e, kohéziós területen megvannak, de ez nem elegendő, és ezt a kolléganő is elmondta, sokkal e, hívjuk ezeket javaslatoknak mondjuk, tehát sokkal aktívabban e, be kell építeni ezeket a javaslatokat a partnerségi megállapodásokba. Szerintem a partnerségi megállapodásoknak is meg kell változnia. Ez viszont, ami a tagállamokat illeti legalábbis, nagyon hosszas folyamat. És ezért föl kell tennünk magunknak a kérdést, hogy hogyan, mennyire koordináltak ezek a programok, és mennyire egészítik ki egymást. Az utolsó kérdésem pedig a tevékenységek megkettőzését illeti a különböző programokon belül, és én itt bármire hivatkozhatnék, ami a Horizont 2020-on belül van. Köszönöm, Celler úr! Köszönöm szépen, elnök asszony! csak nagyjából tudtam átolvasni ezt a dokumentumot, és eh, az volt a benyomásom, hát eredetileg úgy gondoltam, hogy technikai segítségnyújtásról van szó, strukturális alapokról, koházis politikáról beszélünk, egy olyan eszközről beszélünk, amelyel segíthetünk a tagállamoknak eh, abban, hogy az új operációs programok eh, késedelmeit le lehessen küzdeni, főként olyan országokban, régiókban, ahol az administratív kapacitások nincsenek meg, vagy azért, mert nincs megfelelő képzés a munkatársak számára, vagy nincs megfelelő számú munkatárs. Miután elolvastam ezt a dokumentumot, ezt a javaslatot, más benyomást szereztem, itt igazából arról van szó, hogy bizonyos államoknak, amelyek eh, ez idáig eh, hiányosságot mutattak a reformkapacitás kapcsán, ahol még mindig eh, le van, nem igazán van a totális reformok, számukra kívánnak jó irányítást tanítani. Van a csatlakozás kapcsán egy csatlakozási segítségnyújtás, számos tagállam kapott ilyen segítséget. A csatlakozó országoknál mindig is ezt tettük, említették Görögországot, ahol az IMF is egy hasonló munkacsoportot hozott létre. Miért? Azért, mert megvolt az a fajta erejük, ami nekünk nem volt meg az Európai Unió részéről. Itt sikerült tehát elérniük egy szuverén államnál ezt a fajta reformot. ez ideig rendben is lenne, Tehát az Európai Bizottság amiatt aggódik, hogy, hogy nem sikerül segíteni az ős tagállamoknak. A nyolcas cikkben számos lehetőséget kiemelnek, amelyek igazából nem kötődnek a klasszikus értelemben vett kohéziós politikához, az inkább egy adott ország irányításához kötődnek. 142 millió négy évre. A kérdés az az, hogy hogyan lehet ezt a kapacitást biztosítani. Tehát évente ez 35 milliót jelentene, vegyünk például egy szakértő költségét 100 ezer euró évente, 350 szakértőt tudunk így biztosítani évente, akik segítséget tudnának nyújtani. Tehát ez azt jelenti, hogy a klasszikus műveleti programok és azok végrehajtása nem tartozhat ide, mert itt 500 millióra lenne szükség 28 tagállamra, tehát itt csak nagy vonalakról lehet szó, és néhány állam, amelynek még nem sikerült eddig reformokat végrehajtania, azoknak lehetne egy kicsit segíteni. Ezt persze támogatni kell, de a kérdés az az, hogy milyen állam fogja ezt magára vállalni önkéntesen, egy megválasztott kormány kimeri ezt mondani, hogy egyedül nem boldogul, és az Európai Unió támogatására szorul külső szakértők szempontjából. A kérdés az az, hogy ezáltal ez végrehajtható lesz-e. Thank you. Interesting question. Köszönöm. Érdekes kérdés, majd felteszem a kormánynak. Rendben, köszönöm szépen. Papa Nyimelis úr, parancsoljon öné a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Dombrovskis úr, ahogy ön is említette, nagyon komoly a kritika, és sok kérdés felmerül. Vannak olyanok, amelyek a politikai frakciók többségéthez vezetnek. Én azért még egyszer kérdeznék, mert szerintem nem volt elegendő az ön válasza. Az elmúlt évek során az Európai Unión belül egyre nagyobbak lettek a szociális és regionális különbségek. Ez azt jelenti, hogy a kohéziós politika nem elegendő. Nem tudja orvosolni a különbségek növekedését, a szegénységgel, a munkanélküliséggel. Úgyhogy ez tényleg aggasztó. Nem akarjuk elveszíteni a kohéziós politikának alapjait, ezeket az eszközöket, inkább növelni akarjuk ezeket az alapokat. El tudja ön emellett kötelezni magát, hogy ne veszítsük el a kohéziós alapokat? Aztán néha közvetlenebbül, néha diplomatikusabban kérdeztek. És itt is világosabban kell fogalmazni. Önök a bölcsek, akik úgy gondolják, hogy ők mondják, önök mondják ki az igazságot, vagy tényleg segíteni akarnak azoknak az országoknak, akiknek szükségük van szakmai, adminisztratív segítségekre, hogy a programokat megvalósítsák demokratikus úton. Ismeri, hogy kik részei a Task Force-nak Görögországban? Amikor megjelent a jelentés, remélem elolvasta, az volt benne, hogy hiányzott a programozás, a felelősségvállalás, nem tanulmányozták eléggé a következményeket, az, erelme, az eredményeket, tehát egyáltalán nem vagyunk elegende, e, elégedettek ezzel a munkával, legalábbis annyira nem, mint amennyire ön említette. Aztán még egy harmadik kérdést is szeretnék föltenni. Ha nincsen sok pénz, és minden országnak nem ugyanolyan segítségre van szüksége. Románia, Görögország nem olyan segítségre szorul, mint például Hollandia, vagy Németország. Milyen kritériumok alapján fogják elosztani ezeket az alapokat? És hogyan döntik el azt, hogy ki kapja meg ezt a segítséget? Hogy tényleg oda jusson ebből, ahol szükség van rá. a pénzügyi feltételek alapján, a kohéziós alapok oda kerülnek olyan országokba, ahol a legkevésbé van szükség rá. Nem olyan országok, régiók, szociális rétegek kapják, ahol a legnagyobb szükség volna rájuk. A régiók bizottsága kritizálta ezt, változtatást kért. És itt most a saját hazámra utalnék. Görögország, főleg a közelmúltban reformokat alkalmaz. és nem tudom, hogy Franciaországban, Németországban, Hollandiában hogyan fog ez alakulni. Egy kollega is említette már, ott van a közösségi támogatás, az alapok felhasználása Görögországban, és Dombovszki úr kérem erősítse meg az alapok felhasználása azt mutatta, hogy Görögország elsősorban volt. Tehát hogyan tudunk kohéziós politikával segíteni ott, ahol tényleg nagy szükség van rá? Ez volt a kérdés. Köszönöm, ez volt az utolsó kérdés. Biztos úr, öné a szó. Uh, okay, uh, on... Rendben. Tisztelt képviselők, köszönöm szépen a kérdéseiket. a különböző szintek kérdése nemzeti szint szemben a regionális szinttel. A programok elérhetőek lesznek a regionális szint számára is, viszont a tagállamnak kell ezt kérvényeznie. Tehát, hogyha van egy kérelem, egy regionális reform szempontjából, vagy bizonyos politikai terület szempontjából, amely regionális kompetenciába tartozik, akkor ezt is a tagállamnak kell kérvényeznie. A 2020 utáni időszakról is kérdeztek, jelenleg az Európai Bizottság még nem készített elő semmilyen specifikus javaslatot a 2020-as időszakra, ez még túl korai leszne, persze úgy gondolom, hogy addigra már lesz bizonyos fajta tapasztalatunk ahhoz, hogy sokkal részletesebb javaslatot tudjunk előállni a 2020 utáni időszakra. Érkezett még egy kérdés az SRSP-ről, illetve a makrogazdasági feltételekről. az erőszakpiszkékkel nincsen semmilyen fajta változás a Európai Szociális Alaphoz kötődően, tehát semmi nem változik azzal kapcsolatban, milyen feltételek vannak a magrokazasági feltételeket, illetően a nemzeti műveleti programokban. kapcsolat, a technikai segítségnyújtás, a az ország specifikus ajánlások és a rugalmasság között. Igen, van rugalmasság, abból a szempontból, hogy a tagállam választja azt meg, hogy milyen területen kell technikai segítséget nyújtani. Tehát ez egy nem, nincs előre meghatározva az ország specifikus ajánlásokban. olyan szempontból, hogy persze vannak prioritások, és akkor is részt lehet venni ebben a programban, hogyha a tagállam azt maga kéri. Voltak olyan kérdések, amelyek mérlegelés tárgyát képezik, ahogy mondtam korábban is. Vannak olyan kérdések, amelyek más politika területre is tartoznak. Itt mérlegelésről van szó, ezt lehet szinergiának nevezni, ezt lehet eh, keveréknek is eh, nevezni, de valóban vannak eh, politikán átnyúló javaslatok itt, és megpróbáltunk úgy foglalkozni a kérdésekkel, hogy tényleg segítséget tudjunk nyújtani a reformok szempontjából, és megnéztük azt is, hogy milyen különböző politikákat tudjuk megoldani ezt a problémát. Érkezett még kérdés a technikai segítségnyújtásról, specifikusan Görögország esetében, illetve a görög munkacsoportról Task Force-ról is érkezett példát. Már az előző fordulóban is említettem ezt a példát, az EU alapok felvételével kapcsolatban. A Task Force segítségével Görögország lényegesen javította EU alap felvételi képességét. Vannak más területek is, ahol technikai segítséget lehet nyújtani, ez vagy az Európai Bizottságon keresztül, vagy pedig a szakértők munkájának koordinálásával, vagy különböző nemzetközi uh, illetve nemzeti mm, hatóságok mm, segítségével, például ott gondolok az eh, adó eh, beszedésre, vagy van egy olyan eh, technikai segítségnyújtás, amely a menekültválsággal foglalkozik, tehát nagyon sok politikai területre kiterjedhez 2014-2020 kapcsolatban arra koncentrálunk, a az alapokat a lehető legjobban ki lehessen használni, és az ex ante felterek teljesüljenek. Volt még egy kérdés. Az ötös fejezetről. A bizottság úgy gondolja, hogy az ötös fejezetet nem használhatjuk, ugyan, ugyanis itt egy olyan programon van szó, amelynek operacionális jellemzője van, ezért ezt nem kellene az ötös fejezetből finanszírozni. A munkatársak kezelését viszont az EU administratív költségről fedezik. arról is kérdeztek, hogy melyik tagállamok akarnának önkéntesen jelentkezni erre. El kell mondjam, hogy a technikai segítségnyújtás már Ciprus és Görögország nagymértékben um, használja, de tudjuk, hogy ezt nem történelmi oka is vannak, ezt főként Görögország Ciprus számára hozták létre, de más tagállamokkal is tárgyalunk, amelyek uh, érdeklődtek ez irányába. Tehát vannak olyan tagállamok, amelyeket ez tényleg érdekel, és hajlandóak élni ezzel a lehetőséggel. Pont az ellenkező kérdés is felmerült, hogy milyen kritériumok alapján választanánk ki azokat az országokat, amelyek támogatást kapnának, a bizottság kritériumokat alkalmazna, annak alapján, hogy hol van a legnagyobb szükség erre, milyen fajta politikai területeken van szükség segítségre, a szociális gazdasági indikátorokat vizsgálnánk meg, illetve az általános adminisztratív kapacitását a tagállamnak, és azon tagállamoknak segítenénk, amelyek a legjobban rászorulnak. Volt egy olyan kérdés, hogy elveszítenének-e ezzel EU alapokat a tagállamok. Én leszögeztem a bevezetőmben már azt, hogy ez nem érinti a tagállamok nemzeti borítékait, tehát nem fognak EU támogatástól elesni ezek a tagállamok. hogy a technikai segítségnyújtás politikai iránymutatás-e, nos, ez egy technikai segítség, és ez néha eléggé politikai szintre is mehet ez. Ez volt a tapasztalatunk Görögország esetében is. Volt egy olyan kérdés is, hogy a tagállamok megválasztatják-e szabadon a reformokat a demokratikus választásaik alapján. Én azt mondom, hogy igen, de csak addig, amíg ez nem ellentétes az EU általános politikai prioritásaival. De összességében nagymértékű rugalmasság van akkor, amikor a tagállamok ilyenfajta segítséget kérnek. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a biztosnak, köszönöm alelnök úr. Ez volt az első találkozónk ezen dosszié tekintetében. Szeretne valamit mondani? Akkor egy percben tegye meg, legyen szíves. Igen, első találkozónk volt, jól mondta, és pontosan ez volt a mai meghívóban is. Köszönjük a biztos úrnak, a lánok úrnak ezeket a, az információkat. Júliusban kerül majd lefordításra a jelentés. Szerintem a, ennek alapján majd a jelentéstevők sokkal pontosabb kérdéseket tudnak majd feltenni, és kérnék a biztos urat, hogy segítsen nekünk abban, hogy megkapjuk ezeket az információkat. Nem lehet az, hogy ez az első eszmecsere is ennyi volt. Mélyebbre kell mennünk ebben a technikai segítségnyújtásban, és ez így van. Köszönöm szépen, Krél asszony, kívánne szólni, nem? Pontosan azt akartam mondani én is, hogy ez volt az első eszmecserénk, és remélhetőleg lesz majd esélyünk arra, hogy további információkat kapjunk. Biztos? Igen, bizonyára készek leszünk arra, hogy bármilyen plusz információt megadjunk önöknek, és várjuk a szoros együttműködést ebben a kérdéskörben. Elnök, köszönöm szépen, köszönjük ezt a készséget, engedjék meg, hogy lezárjam az ülést, megkapták a koordinátorok döntéseit, amennyiben ezzel egyetértenek, akkor megkapta mindenki ezeket, már megjegyzés nincs, akkor jóvá hagytuk, egyéb kérdések nincs. Köszönjük szépen, szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy június 15-én és június 16-án lesz a következő ülésünk és köszönöm a tolmácsok mai segítségét. Lezárom a munkát.